Megnyitom az ülést, amelyet csütörtökön szakítottunk meg május 21-én 2015-ben. Még mielőtt áttérünk a jegyzőkönyvek elfogadására szeretném az európai állampolgárokat tájékoztatni, akik az Európai Parlament plenáris ülését videostreamingen követik, és azokat is, akik itt vannak a teremben,